jelent, és ugyanakkor olyan helyzeteket is, amelyekben a kiskorúak, vagy a felnőttek is, és az idősek is egyre inkább részt vesznek. Tehát egyre inkább a valós élet részét képezi az internet, és ennek több következménye is van. Azt gondolom, hogy ezt már többször kiemeltük, de még egyszer megtenném ezt. Ez azt jelenti, hogy alaptörvényként azon alapelvek, amelyet a valós életünkre alkalmazunk, alkalmazandóak az internetre is. Azaz azon szereplőkre, akik az internetben aktív részt vesznek. Hiszen úgy épül fel, úgy épül ki, úgy üzemeltetik és úgy használják, hogy ezt valós személyek teszik meg. Tehát valódi kapcsolata van az internetnek a valós élethez, a valós világhoz. Az internet szereplőire tehát a saját társadalmunk értékeit kell alkalmaznunk. Két szakaszban. Először is természetesen azon alapszabadságjogok, amelyeknek célja, hogy megvédje a polgárok érdekeit, mindenképpen teljes mértékben alkalmazandóak az internetre is. Ugyanis a valós élet részéről van szó nem létezik olyan dokumentum, amely azt mondaná, hogy az ENSZ emberi jogok nyilatkozata alkalmazandó valamire, és utána a kivételekről lenne szó. Szóval nem, az internetre is ugyanúgy igaz ez. Másodszorban pedig a kormányoknak is foglalkozni kell az internet veszélyeivel, ugyanúgy, mint ahogy a valós élet veszélyeivel is foglalkoznia kell. Tehát alapvetően azt kell eldöntenünk, hogy hogyan lehet kidolgozni ezen intézkedéseket. Hogyha az alapjogokat, a magánszférát, a szólásszabadságot, a vallásszabadságot, az egyesülési szabadságot veszélyezteti, akkor megfelelő jogi alapra van szükség, arányosságra és megfelelő védekez, védelmi eszközökre van szükségünk. Ezt már többen elmondták. Gyakran továbbra is úgy beszélünk az internetről, mint új érdekek és új ö, élet lehetőségek helyéről, de azt gondolom, hogy a társadalom alapvető elveit kell az internetre is alkalmazni. És természetesen nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az internet nagyon sok új tulajdonságot is felvet. És ezen új tulajdonságok azok, amelyek kihívást jelentenek a valós élet elvei tekintetében is. Ezeknek egy részét a jelentés is kiemeli, és mindenképpen üdvözlendő és hasznos, hogyha kialakítunk egy internetes alapjogi kartát. Azért, hogy a szereplők és a résztvevők tudjanak arról, hogy a környezettel kapcsolatban milyen alapvető megközelítéseket kell alkalmazni. És így az a benyomásunk, hogy itt ez egy megszerzendő terület, és ezzel kiemeljük, hogy a már létező kereteknek is milyen fontos szerepük van ebben a környezetben. És még valamit szeretnék elmondani, ami az adatjogi már létező kereteket illeti itt Európában. Különösen ami a 95-46-os irányelvet illeti, semmi kétség nem fér ahhoz, hogy mennyiben alkalmazható ez az irányelv az internetre, hogy valóban alkalmazható. Az Európai Bíróság előtt az egyik első eset ezen irányelv kapcsán éppen az internethez volt kapcsolódó. Egy svéd hölgyről volt szó, aki ezen perben, aki az egyházában önkéntes munkát végzett, és egy websájtot dolgozott ki, nagyon alapvető információkkal, ez egy nagyon-nagyon furcsa eset volt, éppen ezért volt ez ennyire feltűnő. Az ő esetében a bíróság egyértelműen kimondta, hogy az irányelv alkalmazandó az internetre, és most itt leegyszerűsítem a dolgokat. Nem erről volt uh, igazából szó, nem ez volt a kérdés. A bíróság az irányelv határokon átnyúló adat transz, adat áramlásáról is ö, ítélkezett. A lényeg az, hogy az üzenet az az, hogy ez az irányelv alkalmazandó az internetre. És hogyha megnézzük, hogy milyen következményei vannak ennek, akkor meg kell néznünk, hogy az internetnek milyen tulajdonságai vannak. Lenne néhány megjegyzésem az irányelv három alapvető fogalmával kapcsolatban. Az egyik alapköve a személyi adatfeldolgozás. És hát ellentmondás van úgy tűnik azzal kapcsolatban, hogy milyen személyes adatok vannak az interneten. Hogyha az internet a valós élet része, akkor egészen ugyanaz ez a fogalom, mint bárhol máshol. De az interneten nagyon sok gazdasági tevékenység a biznisz modellét arra építette, hogy a személyes adat az interneten valahol szűkebb meghatározás alá kerül, mint a valós életben. És ebből adódik az a vita, hogy az internetes személyi adatok micsodák is. Elég érdekes vita folyik most arról, hogy milyen szabályokat kell alkalmazni az internetes reklámokra amelyekben mind az európaiak, mind az amerikaiak elég kemény álláspontot képviselnek. Nemrég az amerikaiak egy nagyon érdekes jelentést hoztak közzé, és az európai megközelítéshez is ez elég közel áll. Az egyik kedvenc mondatom ebből az, hogy minél közelebb minél közelebbről foglalkozik egy internetes szolgáltató a személyes adatokkal, annál közelebbről kell foglalkoznia magával a jelenséggel. Ugyan itt, itt nem csak arról van szó, hogy neveket és címeket adunk meg, hanem arról, hogy bizonyos személyeket így kiválasztunk. És hogyha az egész modellt arra építjük, hogy a személyeket hogyan tudunk megkülönböztetni, akkor azt gondolom, hogy rájuk is vonatkozik ez a rendelkezés. És a kategóriák kérdése is nagyon érdekes. A profilozás vagy profiling kérdését is felveszi ez, és azt gondolom, hogy itt külön védzáradékokra van szükség, ami a hatályt illeti. Egy másik alapkő a felelősség és a felügyelet, az ellenőrzés. A régi világban a, az ellenőrzés eléggé egyszerű felelősség volt, valamilyen állami szerv vagy egy magánszemély ellenőrzött. Az interneten egyre inkább ö, ö, sokszintű ö, ellenőrzésről van szó, tehát maga a felelősség is sokkal összetettebb kérdés és minél összetettebb a felelősség, annál nagyobb az esély annak, hogy utána nem vállal felelősséget valaki érte. és a veszély az internetnek az, hogy a számon kérhetőség legfontosabb részét veszítjük el. És ez nagyon rossz hír lehet. Éppen ezért mindenképpen foglalkozni kell azzal, hogy tisztázzuk, hogy az ilyen bonyolult helyzetekben kinek van felelőssége. Ezzel kapcsolatosan folynak a munkák az 29-es cikk munkacsoportban, azzal kapcsolatban, hogy az ilyen összetett környezetekben ki is az ellenőr, ki is a felügyelő. És nagyon fontos az is, hogy befektessünk abban, abba, hogy megértsük, hogy mi az alkalmazandó jog. Európában minden tagállamra vonatkoznak az alkalmazandó jogszabályok, és a válasz a következő. A nemzeti jogszabályok alkalmazandók a felügyelet kidolgozásában, és ha Franciaországban hoznak létre egy szolgáltatót, akkor a francia jog alkalmazandó rá. És van egy második szabály ezzel kapcsolatban, ami, tehát ez akkor is alkalmazandó, hogyha Európában található adatokat használ ez a szolgáltató. Az interneten a felügyelet összetettsége és az establishment kérdése egyre inkább problémás. A belső piac leegyszerűsítése számából ez kiváló dolog, de különböző problémát felvet a globális felelősség egyre összetettebb környezetében. Úgyhogy mindenképpen el kell gondolkozni azon, hogy milyen jogszabályokat kell alkalmazni adott esetekre. Tehát talán érdemes kiemelni, hogy milyen elvek alapján kell eljárnunk, és hogy mi az, amit még tisztáznunk kell. Ami a tartalmat illeti, három kérdésről szeretnék most beszélni, meg a legfontosabbak. Egyről már beszéltünk, a beleegyezés kérdése. De nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a beleegyezés nek a jogszerű eljárásnak különböző alapjai vannak, és hogyha figyelmesen elolvassuk a szöveget, akkor hat különböző jogalapról vagy legitim alapról van itt szó. Ebből háromnak nagyon szoros összefüggése van a beleegyezéshez. Az első a beleegyezés szűk értelemben, a második egy szerződés, amely nagyon hasonlít az elő, elsőhöz, hiszen itt is egy beleegyezésről van szó, de hogyha egy szerződéses alapon működik az adatfeldolgozás, akkor kicsit más szabályokat kell alkalmazni. Mind a kettő érvényes lehet az internetre. A harmadik lehetőség pedig az érdek egyensúly, tehát hogy legitim érdekről van szó, és egyensúly abban, hogy a bevont személyek alapjogai egyensúlyban vannak. Ebben a helyzetben tehát van lehetőség arra, hogy visszautasítsunk vala, valamit, tehát itt nem opt-inról van szó, hanem opt-outról. Úgyhogy a beleegyezés nem olyan egyszerű dolog, hiszen már eddig is meghatároztunk három különböző beleegyezést. Magát a beleegyezést szüketelemben, a szerződéses beleegyezést, amely némileg más helyzetet ad, és a harmadik pedig az olyan környezet, ahol az adott személy, amelyről az adat szól, valóban visszautasíthatja ezt a helyzetet. Egy második alapvető probléma, ami szintén nagyon fontos, az az, hogy pontosítsuk a szándékot. Ez alapjogi megfogalmazásban az arányosságnak a kulcsa hogyha az adott konkrét szándékot nem tudjuk, akkor a védzáradékokat sem tudjuk alkalmazni. Egy ilyen multifunkcionális környezetben, ahol nagyon sok az érintett, fontos és nagy kihívás, hogy a szándékot pontosítsuk, és nagyon fontos, hogy ezt komolyan vegyük. És egy harmadik elf pedig az átláthatóság. Az előrejelezhetőség, a tisztességes eljárás. Egy ilyen nagyon összetett környezetben az átláthatóságot nehéz elérni. És még valamit szeretnék elmondani. Az internetes környezet talán a legjobb hely arra, hogy a technológiai védzáradékokat is alkalmazzuk, amelyel nem csak a biztonságot tudjuk garantálni, hanem a magánszférát is meg tudjuk védeni, olyan környezetek kialakításával, amelyeket tesztelhetünk a magánszféra védelme szempontjából. Az internetet, amikor kiépítjük, amikor websájtokat építünk ki, akkor kell, tehát a kiépítés pillanatában foglalkozni a magánszféra védelmének a kérdésével, és azt gondolom, hogy ezen a területen még van mit tennünk. És ami az irányelvet illeti, különböző kivételeket tartalmaz ez, nagyon fontos közérdekek tekintetében, amelyekre vonatkozóan külön intézkedésekre van szükség. Az irányelv tehát felsorol olyan kivételeket, amelyekre védzáradékok szükségesek, és felsorolja, hogy milyen kivételekre milyen védzáradékok szükségesek. Az egyik probléma az, hogy a jelenlegi Európai Uniós adatvédelmi keret nem igazán van egyensúlyban, ugyanis csak az első pillérre, az első pilléres környezetre vonatkozik. Volt egy közelmúltbeli keret határozat a harmadik pillére vonatkozóan, de a második pillére vonatkozóan még semmi sem létezik. És ez problémát vet fel olyan helyzetekben, ahol mind a három pillér érintett és éppen ezért nagyon fontos az internetes környezet szempontjából ez a helyzet. Egyre inkább az a tendencia, hogy public-private partnerségeket építsenek ki, és ezt az interneten is láthatjuk. És ez egy olyan tulajdonság, amelyben a már meglévő keretek nincsenek egyensúlyban, nem kompatibilisek egymással, és ez olyan fontos, hogy ha, ne, ha ratifikáljuk a Lisszaboni szerződést, akkor újabb kezdeményezésre lesz szükség ahhoz, hogy tényleg horizontálisan közelítsük meg ezt a kérdést, és hogy mindenképpen a hiányosságokat megoldjuk, és az összeférhetetlenségeket is megoldjuk. Le. Talán eljött a pillanata, hogy üdvözöljük, hogy a bizottság nemrég bejelentette, hogy nyitott elgondolkodás lesz arról, hogy milyen minőségű és mennyire hatékony az adatvédelem. Arra lehet számítani a következő egy-két évben, ezekkel a kérdésekkel az interneten, és azon túl is foglalkozunk. Alkalom ez arra is, hogy elmondjak két fontos dolgot, ami most éppen terítéken van a tanácsban és a parlamentben. Az e privacy felülvizsgálatával kapcsolatban. A részletekben nem tudok belemenni, nincs időre, de hogyha arról szólunk, hogy milyen fontos a jelenlegi elvek alkalmazása az internetre, akkor a, az is fontos, hogy olyan mechanizmusokba ö, fektessünk bele, ruházzunk be, hogy amikor a ö, biztonság sérül, akkor ö, kapjunk ö, visszajelzést. Már pedig erre van lehetőség erős jelzést adni. Ezért a vétában azt szeretem volna hangsúlyozni, hogy fontos megfelelő egyensúlyt felállítani, másrészt megfelelő hatályt kell megállapítani. Nem csak a telefon és internet társaságokra kell ezt korlátozni, hanem az információs társadalom szolgáltatóira, online bankok, online ö, egészségügyi vonatok, tehát az internet ö, résztvevőire. Tudom, hogy a tanács ezt nem nagyon támogatja ezt a gondolatot, de ez fontos. Most kell ezzel foglalkozni, mert nehezebb lesz később a biztonsági szabályok megszegését elkerülni. Biztosítani kell, hogy a, az internetes környezet, a, mely a valós életet tükrözi, nem egy felügyeleti környezet legyen. A PPP időszakában azt látjuk, hogy a magáncégek nem megfelelően használják az internetes felületet. Gondolok itt a szerzői jogokra, a szellemi termékekkel kapcsolatban. Azzal zárnám, hogy elmondok négy megjegyzést más kérdésekkel kapcsolatban. Válaszol egy olyan fogalomra, amely a Lambrinidis jelentésben szerepel. Ez egy sok résztvevős környezet, mondja a jelentés. Sok különböző résztvevőnek a megfelelő szerepet kell szállni, ahhoz, hogy jó legyen az eredmény. Fontos megérteni, hogy az internet a valós világ része de a világot össze is hozza. Hogyha nem ember az interneten rajta van, akkor a földrajz e, egyre kisebb szerepet játszik. Ezért kell közös szabályokat kidolgozni, azért, hogy egészséges környezetben tudjunk élni. Ezért fontos az internetes alapjogi kárta, és az olyan szabályok, amelyek az adatvédelemről szólnak. Globális szabályok szükségesek. Reméljük, hogy még idén novemberben Madridban sikerül lépni ezzel kapcsolatban. A jövő héten tesztelem ezt Washingtonban, és meg felmérni, hogy az új adminisztráció mennyire támogatja a magánélet védelmét. Az első jelek minden esetre biztatóak. Pozitív értelemben, mondom, hogy érdekesek az első. Nem, ez nem kétértelmű, ezzel együtt. A fiatalok és a nem fiatalok is körében fontos az öntudatra ébresztés nemrég a 29. cikk munkacsoport elnöke egy közleményt adott ki a cseh elnökséggel, amely arról szólt, hogy hosszú távú kampányt kell folytatni azért, hogy a polgárok tudatára ébredjenek a kérdés fontosságának. szabályozás, önszabályozás szükséges, világos keretek és a keretek alkalmazása szükséges. Végezetül a Lamrinidis jelentés kitér, de e, el kell ismételnem az internetes kormányzás. Ez még a régi időket, a mai helyzet még a régi időket tükrözi. Egy olyan környezetbe kell átlépnünk, amikor a közféra beszámoltathatósága, a közhatóságok beszámoltathatósága biztosítva van. Remélem, hogy a bizottság ezzel kapcsolatban sokára kezdeményezést tesz. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Tényleg roppant érdekes vita zajlik azok számára, akik ezzel a kérdéssel foglalkoznak, de egyre többen fogják fel, hogy ez mennyire lényeg, ez milliókat érint. Nos, akkor megnyitom a vitát. Tudom, hogy Rodota professzornak be 20 perc múlva el kell mennie, ezért hát, ha vannak kérdések, megjegyzések, azzal kapcsolatban, amit mondott, akkor ö, kérem most ö, mondják kikér szót. Please. Tessék. Kérem a nevét és a szervezetet, amelyet képvisel. Jó napot kívánok! Lamros lesz. a Eurojust görög szervezetét képviselem. Köszönöm ezt a lehetőséget, amit kaptunk, hogy a közmeghallgatásra eljöhettem. A, az internetes bűnözésről szól a tanács február 28-ai jogszabálya. Kettőezer-nyolcban sok ö, internetes bűnözési ö, eset ö, került regisztrálásra. Ezzel kell ö, kapcsolatban bűnöző szervek információ cseréje vált ö, szükségessé. A ö, parlament is ö, érintett ebben a ö, kérdésben a bűnüldöző szerveknek speciális tudásra, nyomozási technikák ismeretlére van szüksége ahhoz, hogy az internetes bűnözés ellen fel tudjanak lépni. Márpedig egyre mindennaposabb az ilyen bűnözés a koordináció és az információcsere spontaneitása alapvető fontosságú, valamint közös nyomozó csoportok működése. Tudom, hogy meg kell különbözetni a rendőrségi munkát, és a Eurojust munkáját. Tavaly októberben a, mi a Eurojust Aténben szervezett egy konferenciát, ezen részt vett tehát a fő részvevők Európából, az internetes bűn nőzés volt a téma, illetve az Atlanti óceán túl oldaláról is voltak vendégeink. Szó szóval volt az új technikákról, a radikalizációról, a kommunikációs technikákról, az elektronikus bizonyítékok bíróság előtti felhasználása. Lamrinis úr egyik ajánlása is kapcsolatos ezzel, azt mondja, hogy a nemzeti és a az európai törvényhozók, illetve bíróságok szorosabban együtt kell működjenek. Ezt csak támogatni tudom. Támogatjuk a parlament kezdeményezését a az alapvető szabadságjogok védelmére az internet használatával kapcsolatban, és köszönöm, hogy Lamrinis úr ilyen elkötelezett a projekttel kapcsolatban mi a Eurojust támogatni fogjuk a jövőben, és köszönöm. Thank you very much indeed. Just a quick question. In that meeting in Athens... Gyors kérdés. Az aténi uh, ülésen az európai adatvédelmi uh, biztost uh, nak hogyan látják a, látták a szerepét. Vagy ez kívül esett a konferencia témakörén. Köszönöm a kérdést, hangzik a választ operatív kérdésekkel foglalkoztunk, konkrét esetekkel, amelyek nem jól sikerültek, megvizsgáltuk, hogy hogyan lehet a magunk működését javítani. Ez a kérdés nem ismeretlen számunkra, de ott nem foglalkozunk, foglalkoztunk ezzel linking to, to this. E, ezzel kapcsolatban az internetes e, bűnözés teljesen e, jogos, hogy a Eurojust ebben részt, az ellenem a küzdelemben részt vegyen. Az Európa Tanács egyezménye szól erről nem európai államok is aláírták. Az 1981-es egyezmény is nyitott volt, és Európán kívüli országoktól is vártak ratifikálást az adatvédelmi ö, egyezménynek ez ö, kifejezetten specifikus vonása. A, az adatvédelemmel együtt ö, jár az internetes bűnözés elleni ö, küzdelem. Lelkesedés látunk ö, egyes országokban az internetes bűnözés elleni küzdelem iránt de nem szabad megfelelkezni arról, hogy ez egy egyablakos rendszer kell legyen, ahol az adatvédelemmel is foglalkoznak. Ez lenne az én javaslatom. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Vanna Sánchez úr. Gracias, presidente. Gracias, Stav. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Stavros. Szeretnék köszönetet mondani a két felszólalónak a jeles előadásért az internettel kapcsolatban. Szeretném megtudni, hogy mi a javaslatok, véleményük az előadóknak az elektronikus szavazásról, szavazások során. Egyes országok ezt használják. Hát mekkora csalási lehetőség van itt? az állampolgárok számára ez egy fontos kérdés. Ő Van, aki nem a származási országában lakik, és szavazhat a befogadó országban. A következő európai választásokon már szóba is kerül ez, ezzel következő választásra kapcsolatban. A második kérdésem pedig a kiskorúak védelme az interneten. Stavros beszélt egyes technikákról, sokkal pontosabbnak kellene lenni. Stavros azt mondta a jelentésedben, hogy arra ösztönzöd a PC gyártókat, hogy legyen egy kötelező védelem. Mit lehetne ezzel kapcsolatban tenni? Szívesen megtudnám a két előadó véleményét és javaslatait ezzel kapcsolatban. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Mint mondtam, uh, Alexander Alvarot uh, üdvözöltem, az pedig árnyék jelentés tevőt is, üdvözlöm és köszönetet mondok azért, mert a jelentés javításán dolgozott. Most akkor az internetes bűnözéssel kapcsolatban szólnék hozzá. A ö, személyes adatok megosztása, a ö, személyazonosság ö, bitorlására lehetőséget teremt már ö, ö, több ö, szörös ö, biztonsági ö, szűrő szükséges. ez, hát lesz egy következő panel is, ezért átadnám a szót ahhoz az előadóknak hogy az áró gondolatokat mondják el először Stefano Rodota. Kap szót. Az elektronikus szavazás kérdése nagyon vitatott. Technológiai kérdések is felmerülnek. Biztonság kérdése, a manipuláció, a csalás elkerülése Egyelőre semmi kétség afelől, hogy az elektronikus szavazás olyan országok számára, mint például Brazília, amelyek nagyon használják ezt a ö, módszert. Nos, ö, ott sikerül a részvételt jelentősen javítani. Tanulmányok foglalkoznak ezzel Nehéz a technológiát elválasztani a biztonsági kérdésektől. Minden esetre az elején ezt nem értettük meg. Azt ö, mondtuk, hogy hát jó, hogyha az emberek otthon a ö, fotelből lehet szavazni, az egy jó dolog, és családi szavazás is lehet, az egész család szavazhat szóval úgy, hogy nem megy el a szavazóhelyiségbe. Nem kell a szavazó fülkébe egyesével bemenni, így a családban ezt ö, megvitathatják, és akkor még jobb lesz a részvétel. Talán azért, mert olasz vagyok, azért ö, reagálok úgy, ahogy ez a családi vita, ez két értelmű, Két élő fegyver. Az elektronikus szavazás ezért szerintem kockázatot is jelent. Az elektronika belépése a demokratikus intézménybe ö, hátrányt is ö, jelenthet. Tehát az elektronika belép a politikába, látjuk Brazília példáján, hogy a szóval az állampolgár az információszerzésre is használja akkor az internetet, és nem csak a szavazásra. Sok oldala van tehát a kérdésnek. Ö, második megjegyzés a ö, kiskorúak védelme. Megfelelő mechanizmus kidolgozása szükséges a kiskorúak védelmére ez nyilvánvaló. Például egy játék közreadásához ö, meghatározott követelményeknek kell eleget tenni. A fizikai egészség védelme is szempont a felhasználónál. Figyelembe kell venni ezt az aspektust is de ezt csak óvatosan mondom. Nem túl ö, nagy jog a követelmények a gyártókkal szemben, azt hiszem ezen a területen. De másról is gondolnunk kell. Mi a kiskorúak védelmének az érvét nem szabad felhasználni, nem szabad ezzel visszaélni, nem szabad olyanra felhasználni, amire nem illenne. Például az USA-ban nemrég új jogszabály került szóba azért, hogy egyensúly sikerüljen felállítani. De ez a szólásszabadságot nem sértheti. Let me comment on, on say, identity theft. Um, nagyon fontos hangsúlyozni azt, hogy az első fontosságú kérdés ebben a kérdésben az, hogy biztosítsuk, hogy a meglévő szabályok a személyi adatvédelemben kapcsolatban érvényesüljenek, hogy alkalmazzák ezeket. Ez egy nagyon fontos eszköz ahhoz, hogy el tudjuk kerülni az identitással való visszaélést, és biztosítsuk a megfelelő adatkezelést. Ez lenne az első megjegyzésem, tehát a meglévő jogszabályok megfelelő alkalmazása. A másik, hogy többen vannak, akik az interneten különböző környezetekben különböző identitást használnak. És ez jó megközelítés, ami elhangzott, és az egyik módja annak, hogy a tájékozott felhasználók azok a saját érdekeit védeni tudják. De ezek a többszörös identitások, például az egészségügyben drámai minőségvesztést eredményeznének, és iszonyatos zűrzavart. Úgyhogy erre nem szabad, ezt nem szabad egyfajta standardválaszt adni, és nem is lehet ez azt is jelenti, hogy óvatosnak kell lennünk, amikor hangsúlyozzuk annak a szükségét, hogy csak abban a kontextusban fontos a beazonosítás, amikor az identitásnak meghatározó szerepe van és ahol szükség van ezekre az egészen biztos azonosítókra, mint például az útlev, levél, az elektronikus mm, azonosság, és ott hangsúlyozok ennek a fontosságát, ahol erre valóban szükség van. Itt nagyon komoly védelemre van szükség. Gyakran fordul elő azonban az is, túl gyakran, hogy egy bizonyos célra ezt hangsúlyozzák, és azután más felhasználók ezzel visszaélnek. Tehát hangsúlyozom, az elektronikus útlevél lényeges, bizonyos kontextusban meghatározó. Oké, okay, használják különböző célokra. De azért ez egy sikanos talaj, mert hogyha biometrikus adatokat alkalmazzuk, az azonosság biztosítására még biztonságosabbá tegyük ezt az interneten. És hogy az identitás rablás ellen lépünk fel, akkor azért gyakorlatilag a saját magunk ellen is vagyunk. Tehát persze, hogy szükség van erre, de rettenetesen bonyolult. Na, szóval az üzenet az, hogy holisztikusan kell gondolkoznunk, és a különböző intézkedéseket kell alkalmaznunk szigorúan, és az interneten is persze biztonságos környezetet kell teremteni, ahol a hitelkártya információk biztonságosan kezelendők, csak a minőségről is meg kell bizonyosodnunk, és arról is, hogy a technológiai körülmény, ezt elmondtam már a bevezetőmben is, fontos. Ugye a privát szféra védelme. Tehát amit előtérbe kell helyezni, az az, hogy a logók és különböző, ezek egyfajta bizonyosságot adnak a környezetbiztonságára vonatkozóan. Itt előre kell lépni majd az elkövetkező években. Sok cél esetében a többszörös identitás a Facebook környezetben. Ez egy bölcs dolog lehet, hogyha nem specifikáljuk magunkat túlságosan, de hát egyfajta primitív módja az érdekvédelemnek. Nagyon szépen köszönöm. Akkor ezzel az első fordulót lezárjuk. szeretne még hozzátenni valamit? Hastings urat kérdeztem, és köszönöm szépen a választ. Nos, hát akkor most következzen a második panel, a második blokk, és engedjék meg, hogy megkérjem Gász Hussein, Jim Kilok és Steve Pierce urakat, hogy foglaljanak helyet itt. Tudom, hogy el kell menni a professzor úrnak. Hastings úr marad közöttünk még. Köszönöm szépen, professzor úr. Oh, Thanks. I stay, stay for a while and then Okay, okay. Now let me get this chair. Akkor hadd éljek a lehetőségem, miközben itt folyik a helycsere, hogy ö, köszönetet mondjak Vásziliu kollégának, a Libe Bizottság ö, titkárának és az asszisztensemnek, hogy előkészítették ezt a találkozót, és elvégezték ezt a sok munkát.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 is of close one. I know, no, no, no. No, no, thanks a lot. Appreciate it. Okay, apologies for this. Uh... Elnézést itt a rövid intermedzóért. Akkor következzenek az internet lehetőségei és veszélye az egyének számára amikor a bevezetőmet elmondtam, akkor szóltam erről, és Stefano Rodota és Peter Hustings is beszéltek erről, de most két olyan szakértő következik, akik nagyon jó nevük van ezen a területen, Úgyhogy nagy örömmel és tisztelettel köszöntöm dr. Gas hossein a Privacy International-t, aki a London School of Economics tagja is, Jim Kilokot, az Open Rights Group tagját, és Steve Pierce professzor az Essexi Egyetem tanára korábban ő, ő szövegezte meg a bizottságnak egy jelentését az internetes alapjogok védelméről, tehát az Internet Bill of Rights tervezetét, úgyhogy örülök, hogy itt voltak kezdettől fogra, és így már érzékelték a vita hangulatát úgyhogy nem is húzom az időt, hanem megadom a szót rögtön dr. Gász Hosszainak, és köszönöm, hogy eljött. Köszönöm a meghívást, nagyon nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Washingtonban voltam a múlt héten egy találkozón, és érzékeltem egyfajta hozzáállásváltozást. Az az elgondolás, hogy az Egyesült Államok a vezetője, a a rossz politikának, ez úgy eltűnőben van, és az is látható volt, hogy az Egyesült Államok most meg fogja vizsgálni, hogy hogyan tudja a politikáját javítani, és azért tartották ezt fontosnak, mert Európa is ezt teszi. És hogy ez hogyan történt, hogy az Egyesült Államok gondolata megjelenik itt, aztán innen visszakerül az Egyesült Államokba, ez azt jelenti, hogy egyfajta közös tendencia van kibontakozóban. Kollégáim és én jó magam két hónapig utazgattam Ázsiában, Afrikában az elmúlt nyáron, aztán november-decemberben is kormányzati képviselőkkel, szakemberekkel, civil szervezetek képviselőivel találkoztam, és azt láttam, hogy az európai ö, politikára és mindez ö, hatással van a Fülöp-szigeteken, és azt mondták, hogy meg kell ö, valósítani ezt és ezt a konvenciót, mert Európa is ezt teszi. Nem tudták, hogy mi van benne, de azért ö, ö, emlékeztettek erre. Úgyhogy beszéltek az adatvédelemmel, illetve az adat kezeléssel kapcsolatos politikával. Tehát, hogy azért kell ezt csinálni, mert Európa is csinálja. Úgyhogy most ki a főszereplő? Ugye a Bush kormányzat alatt ők vezettek, most van egyfajta változás, más az adminisztráció, más a hozzáállás, más a környezet, de Európa nem változott európai is jelen van, és sok esetben a rossz példa és az Európai Uniónak, a parlamentnek, a bizottságnak is a hibája. Igen, sok esetben sajnos, hogy ezt kell mondjanom. Afrikában beszéltem egy kormányzati képviselővel, aki azt mondta, hogy például hogyan fogják megvalósítani az új lenyomat vételt. Na most hogyan engedhetik meg maguknak ezt a technológiát, kérdeztem, és azt mondta, hogy az EU finanszírozza mindezt. Szóval ö, ö, azt gondolná az ember, hogy ezt az Egyesült Államok finanszírozza, de nem, ezt pont az Európai Unió tette. Ö, tehát Kirgizisztánban jártunk nem régiben, ahol a kormányzat is ö, ö, próbálta átvenni az ö, orosz, ö, ö, azon töprengett, hogy az orosz vagy az uniós rendszert vegye át a biztonságot biztosítandó, aztán, hogy tényleg biztosra menjenek, mindkettő mellett ö, döntöttek. Pakisztánban jártam novemberben, ott is ö, sok szó esett erről, és a cybercrime törvény létezik ilyen Pakisztánban, azt mondta, hogy figyelembe vettek sok mindent, ami ugye Európából jött, de hát ez egy iszonyat, ami ott szerepel, egy teljesen rossz valami, és nem is segít sok ezt semmiben. De hát a kormányzat az egy ilyen felügyeletet próbál biztosítani, mert hogy Európa és ezt teszi, és a, itt nem csak a, a Pakisztán ugye szintén kezeli ezt a kérdést, próbálja megoldani. És az Európai Parlament is találkozni fog majd ilyen kérdésekkel, hogy hogyan lehet megváltoztatni például azokat az időszakokat, ameddig az adatokat meg kell őrizni, és hogyan próbálják kriminalizálni ezeket a tevékenységet, halállal akarják büntetni a szájber bűnözést. Úgyhogy az európai példákat követik, tehát ez az a példa, amivel szolgálni kívánnak, hogy ha ezt és ezt a törvényt nem fogadják el, ezt és ezt nem fogják megtenni, és ezt Hastings úr tudja, hogy az adatvédelem és az adat megőrzés kérdése hogyan jelenik meg, úgyhogy az, e, miért nem az Európa tanács ide vonatkozó konvencióit próbáljuk megterjeszteni. Ez ugye az emberi jogokkal összefügg, és nem jó rossz példát terjeszteni a világban. Néhány évvel ezelőtt nagyon sokan az Európai Parlament elfogadott egy politikát, azt mondták, hogy ha ezt nem tesszük meg, akkor lemaradunk, úgyhogy mindenképpen standardizálni kell ezt az adatpolitikát az Egyesült Királyság kormánya most tovább lép, és azt mondja, hogy minden internet szolgáltatónak biztosítani kell, hogy mindent monitorozhassanak, minden látogatást. Nem csak az, hogy ki kivel csetel, ki kivel skype-ol, és ki van benne a Facebookban, tehát minden szépen ki akarnak szedni, és elküldeni egy központi adatbankba, és aztán ez hozzáférhető lesz minden bűnüldöző szervezet meg kormányzati hivatal számára az Egyesült Királyságban. Hát ez a következő lépés, amikor az adatkezelés így eltorzul. És a Bush adminisztráció is ezt próbálta ö, annak idején megtenni, de hát ez egy botrány volt annak idején, és ö, majd, hogy nem impeachmentet eredményezett, és akkor az Egyesült Királyság most azon van, hogy ezt a politikát valósítsa meg, és ö, ahhoz, hogy ez hatékony legyen, ahhoz azt is biztosítani kell, hogy egész Európában így legyen. Úgyhogy megint csak visszajövünk az európai kormányokhoz, hogyha ezt nem fogjuk megcsinálni, akkor micsoda botrányok lesznek. Így aztán a világon mindenki nézi az Európai Uniót, és azt mondják, hogy ott is ez történik, tehát nekünk is ilyen szigorú szabályozásokat kell elfogadni. Ez egy ördögi kör, és nagyon nagy örömmel olvasom. Éppen ezért olvastam ezt a jelentést, ugyanis ez a jelentés lehetőség, lehetőséget ad a arra, hogy elforduljunk eh, ettől a tendenciától más irányba eh, vigyük. És eh, megnevezi ezeket a nehézségeket, és ez nem csak egyfajta olyan általános dolog arról, hogy milyen jó ez, meg milyen rossz, hanem megnézi, hogy mire van szükség, mit kell tiltani, mit nem. Nagyon sokan nem tudják, hogy hogyan működik mindez, és úgyhogy mindenképpen biztosítani kell azt, hogy egyáltalán meglegyen ez a megértés. Úgyhogy ez egy olyan dokumentum hosszú idő óta, amely megnézi a konszenzust, a hozzájárulás kérdését, és itt nem csak arra van szó, hogy bányászunk az adatokban, hanem itt megnézi a hatalmi viszonyokat, és ez a fajta gondolkodás eltűnőben volt az elmúlt ö, időszakban, és ö, ö, gyakorlatilag ö, ö, nem így közelítettek ezekhez a kérdésekhez. Szó esett itt az identitás kérdéséről, az emberi méltóság kérdéséről, és a különböző disclosure-ökre, a személyes adatok vonatkozásában ez rendkívül fontos, az iparban nagyon fontos. Mindenki tudja, hogy fontos, mert erről mindenki beszél, mindenki úgy gondolja, hogy ebbe az irányba kell menni a világnak, de hát, hogyha ez nem biztosította a hozzáférés és a disclosure megfelelő aránya, akkor soha nem lesz meg a bizalom a számítógépes világba. Ez most már a, a túlságosan a jövőre kivetett gondolkodás, de most kell ezeket a kérdéseket megoldani. És még egy kérdést tisztázni kell az, hogy hogyan tudjuk a folyamatos felügyeletet kivédeni az interneten. És ez egy olyan kérdés, ami folyamatos figyelmet érdemel. A, valahogy a, az adatkezelés és az adatok megőrzése, ugye az adatvédelmi kérdés törvényeken keresztül törvényen, ugye, hogy ne avatkozunk be az egyének privát életébe. Ez egy nagyon komoly gondolkodásmódváltás, és most szeretnénk de ö, akkor tiltsuk meg, hogy az, ö, a vállalatok, önkormányzatok, országok, ö, ö, bűnüldöző szervek ö, gyűjtsenek ö, adatokat. És hogyan? És ö, ö, hogyan ö, tudjuk ezt megfelelő arányban biztosítani? Úgyhogy most ez egy nagyon ígéretes pillanat, az Európai Unió lépett most így a Bush kormányzat helyébe, már úgy tűnt, és most mód van arra, hogy ezen változtassunk. A kérdés az, hogy az Európai Unió mikor lép. A Bush adminisztráció eltűnt. Sok tagállam van, ahol szintén választás lesz, itt a parlamentben is választás lesz, de hát nem ez az az időszak, amikor új, friss ötletek születnek igazán. Úgyhogy azzal fejezem be, hogy ez egy nagyon ígéretes lehetőség itt Európában hosszú időt, és köszönöm szépen. Uh, köszönöm szépen a megjegyzéseit, és akkor most rögtön következzen Jim Kilok, az Open Rights Group igazgatója. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak erre a találkozóra, és reagálnék is. Mikro valahogy nem stimmel itt a... Nem hallunk jól. Igen. Tehát nagyon köszönöm a meghívást, és arról beszélnék, hogy milyen fajta konszenzust próbálunk megcélozni az Európai Uniós politikák, a tagállami politikák és az Egyesült Királyság politikája között. Mi az, ami nálunk az Egyesült Királyságban felmerült? Ugye a cím alapján, amiről beszélünk, már ez is jelzi, hogy itt arról van szó, hogy az Open Rights Group úgy gondolja, hogy a pozitív a hatása, nagyon sok lehetőséget biztosít az internet, ez biztosítja a politikai participációt, a demokratikus kötelezettségvállalásokat, a, a transzparenciát, átláthatóságot, de hát nagyon sok lehetőség van itt a, a rossz dolgokra is, mindazon által mi más hatásokat is vizsgáltunk, különösen a privát szférával kapcsolatban, ami már az emberi jogokat is alááshatja, és ezért kell megfelelő jogi kereteket teremteni. Meg kell nézni, hogy a technológia milyen lehetőségeket biztosít. Meg kell érteni, hogy a digitális információ olcsóbb, könnyebben tárolható, másolható és őrizhető meg hosszabb ideig. Könnyen elemezhető, gyűjthető, Úgyhogy nagy a kísérlet, hogy itt ezeket az adatokat összekapcsolják, megosszák az információkat, és akkor ennek az az eredménye, hogy egyre nagyobb fenyegetésnek van kitéve az egyén különböző irányból, ugye az identitással kapcsolatos visszaélésekről már esett szó, azután a, a hozzájárulás az adatok használatához is nagyon kérdéses, milyen szinten valósítható ez meg, hogyan és azt is meg kell nézni, hogy milyen körülmények között kerül erre sor, és egyáltalán a statisztikát hogyan készítik el az üzleti életre, milyen hatással van ez a hatalmas adathalmaz és annak a kezelése. hogy az embert azon, annak alapján ítélik csak meg, hogy mit tett a, a múltban, vagy egy üzletet is, és ez sok esetben a szolgáltatásra is hatással lehet. Az Egyesült Királyságban sok minden beszélnek erről, és nagyon sok esetben a humor és a, a különböző kabaréknak is a tárgya ennek a, ez a kérdés, úgyhogy a kormányzati szolgáltatások a jövőben hogyan alkalmazzák ezt? Ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon sok aggodalom merül fel, hozzáférhetnek bűnözők is ezekhez az adatokhoz, úgyhogy az egyénnel, a közösségekkel kapcsolatos információkhoz való hozzáférésnél nagyon világos megkülönböztetésekre van szükség. Az új szolgáltatások sok esetben olyan adatokat is befognak, amelyek teljesen irrelevánsak az adott szempontból, úgyhogy a kormányok számára nagy a kísértés, hogy ezt a technológiát sokkal ö, kiterjedtebben használják, mint ami, ami ö, kívánatos lenne a különböző ticketing rendszereknél, jegy kiállító rendszereknél is például olyan adatokat gyűjtenek, amelyekre nincs szükség, vagy csak kutatási célokra próbálják használni, de hát ott vannak az adatok, és egy nagyon részletes képet adhatnak az adott személy magánéletéről. És nem világos, a rendszerből nem következik, hogy miért van szükség erre az adatra, és miért került bele egyáltalán a rendszerbe, és mennyi ideig őrzik meg. 400 hat hónapon keresztül őriztek meg például bizonyos adatokat egy társaságnál hosszú időn keresztül, amikor semmi nem indokolta ezt. Úgyhogy ez egyfajta olyan monitorongot, felügyeletet jelent, amihez akár ö, parlamenti hozzájárulás is szükséges lett volna, úgyhogy azt ö, kérdezzük, hogy egyáltalán, ha ebbe jobban belegondolunk, akkor ez már ugye azt nézzük, hogy az emberek honnan, hova mozognak, de ez akár már a titkos szolgálatok számára lehet fontos hozzá információ. Úgyhogy kiszámíthatóságra lenne szükség, ami a hozzáférést illeti és ki, mikor és hogyan lehet ezt megosztani ezeket az információkat a bűnüldöző szervekkel, de ez csak esetenként dönthető el, és nem pedig mindig úgy, hogy minden hozzáférhető legyen mindig mindenki számára. A számos jövőbeni projekt aggodalommal tölt el bennünket, például az SIS, a Schengen Információs Rendszer, ez is túllép lassan azon, amire született. Olyan dolgokat foglalhat magában, ami nem volt az eredeti cél. Ez az egész projekt, amivel, amit látunk az Egyesült Királyságban, nagyon-nagyon komoly összefüggéseket, nagyon komoly következményekkel járhat. És itt általános vitára van szükség, és mm, ez egy nagyon nagy kihívás és az Egyesült Királyság ebben az ügyben az illetékes biztoshoz is kíván fordulni. Szóval az adatok megosztása és nagyon komoly aggodalmakat vet fel a szabadságjogokkal kapcsolatosan különböző adatbányászati technikák alakultak ki, a, és ezeket a tevékenységeket igenis korlátozni kell. A kormányok komoly fenyegetést tudnak teremteni, meg aztán nagy veszélyt jelent az is, hogy elvesznek adatok. És itt ezek balesetek, de ezek elkerülhetők lettek volna, vagy elkerülhetők lennének megfelelő képzéssel, vagy biztonsági intézkedésekkel. Az Egyesült Királyságban is volt ilyen, hogy adatok vesztek el. A biztonság kérdése, tehát így is felmerül. Ez egy nagyon bonyolult, komplikált összefüggés, és eddig nem kapott megfelelő figyelmet. Szerepelni kell mindennek, hogy a az emberek, a számítógépek, gyakorlatilag mindenki, mindenki hibázhat. És az ilyen nagy adatbázisoknak az elvesztése hatalmas következményekkel jár. Úgyhogy nagyon komoly képzésre van szükség azoknak az esetében, akik ezeket a hatalmas adatbázisokat kezelik. Átláthatónak kell ennek lennie de ezt az üzenetet a politikusok úgy tűnik, hogy nem akarják meghallani. Ki kell mutatni, hogy a jól képzett komputer, számítógépes tudósok azok, akik sokat segíthetnek egyébként egész Európában. Tehát ő, ők tudják egyáltalán feltenni a megfelelő kérdéseket is. Hogy, hogy a, az olyan adatbázisok hogyan működjenek, amihez közszolgák sokasága fér hozzá. És hát ezeket az igényeket kell megvalósítani majd a különböző szolgáltatókkal. Az Egyesült Királyságban is voltak esetek, hogy most akkor az adatvédelmi biztosnak van-e már számítógépes szakembere, és még ö, ö, azt mondta, hogy nincs, de majd ha lesz pénz rá, akkor majd ö, teszünk valamit ennek az érdekében, csak ez nem a jó megoldás. Úgyhogy harmonizálni kellene a legjobb gyakorlatot abban, hogy az egyes kormányok technológiai részlegei hogyan tudnak együttműködni, és magának az európai adatvédelmi biztosnak is szüksége van ilyen munkatársakra. Úgyhogy van már a jó gyakorlatra példa, csak nem az államok nagyobb részében. A biztonságot nehéz biztosítani, és nehéz az ezzel kapcsolatos intézkedéseket igazolni. De nem jó hallani azokat a panaszokat, hogy ezek a, intézkedési, ezek a biztonsági intézkedések nem megfelelők, de, és hogy figyelmen kívül kell ezeket hagyni. Nem. A, a, a magánszféra az ezen kell, hogy alapuljon. Ez kell, hogy ezt kell biztosítani, és ezt a kormányzatoknak is szem előtt kell tartaniuk. Az Open Rights Group és nagyon sok ezen a területen működő civil szervezet telekom társaságokkal kapcsolatban, és végez vizsgálatokat, hogy mennyiben egyeztethető ez össze például az Egyesült Királyság jogszabályaival. És úgy az adatok megőrzése meddig biztosítható. Nagyon kevés a bizonyíték arra, hogy ez tényleg segít a terrorizmus elleni harcban, viszont számos más célra hozzáférhető, ami éppen hogy elkerülendő lenne sokszor nevetséges példák vannak, hogy a ö, helyi önkormányzatok kérnek adatokat, azt felülvizsgálandó, hogy ö, valamilyen ö, mm, családban a gyermek ö, számára milyen ö, előnyök, ö, anyagi vagy előnyök vagy ösztöndíjak biztosíthatók. Hát ez visszaélés. És az e-mail, az SMS, a webwriting ez nagyban bővíti a kormányzatok lehetőségeit. Néhány évvel ezelőtt 50-60 levelet kapott az ember, és hát most már egészen mások az arányok ezeknek az új lehetőségeknek a megjelenésével. Tehát a kommunikáció, az elektronikus kommunikáció a, természetesen a privát ö, szférát is ö, megváltoztatja, és ez eleve beavatkozást jelent a privát szférába, különösen ö, És az, hogy ez így van, erre folyamatosan fel kell hívni a figyelmet, mert ez a viselkedésünk megváltoztatását is szükségesé teszi. Ha megnézzük a túlságosan nacionalista weboldalakat, hogyan kell ezeket kezelni? Néha paranoiás megoldásokat javasolnak. Észak-Írországban például különböző problémák is felmerültek ezzel kapcsolatosan. A az ilyen weboldalakkal kapcsolatosan. Tehát eléggé mm, agasztó ez a kép. A privát szektorban is nagy a nyomás, és nagyon fontos a, a felelősség, a bizalom kiépítése. Hogyha nem figyelünk, akkor csak magunkra vethetünk. a felhasználóknak is tehát ő, megfelelő ő, felelősséget kell tudatosítaniuk. Ö, a háttérben persze ott van a, a gazdaság, a profitszerzés, a nyereségszerzés kérdése is. Ö, ezt is mindig be kell vonni a különböző megfontolásokba. Az Egyesült Államokban más a rendszer, a kormányzat a Patriot Act ö, ö, alapján mindez hozzáfér, és ott az adatok azok az adatkezelők és nem is annyira az egyének élnek a törvénynek a ö, következtében. De ezt látni kell, hogy ez így van. És ez politika kérdése, hogy milyen irányba helyezzük a hangsúlyt. Meg kell nézni, hogyan biztosítható ezeknek a folyamatoknak a megértése a felhasználók számára. Hogyan, pedig úgy, hogy továbbra is megmaradjon a user-friendly, a felhasználóbarát környezet. És ha ebben sikeresek vagyunk európai szinten, az lehet az igazi előre lépés a technológia is, a GPG technológia is komoly segítséget nyújthat, ha jobban elterjed. A Microsoft is vezető szerepet vállal, a YouTube technológia is próbál erre egyre nagyobb hangsúlyt helyezni. Ez jelentős és hasznos hozzájárulás. De vannak aggodalmak például a hirdetésekkel kapcsolatban. Megjelent egy etikai kódex is ezzel kapcsolatban, de a browser használatakor nagyon nehéz megszabadulni sok esetben ezektől a, a hirdetésektől, és ez egyfajta irritációt bosszanthatja a felhasználókat, mert nem biztosítja számukra a választás lehetőségét. A technológiát úgy kell kialakítani, hogy másképp is használható legyen. Az opt-in és az opt-out változatait jobban kellene érvényesíteni, hogy a felhasználók ezekkel a lehetőségekkel jobban tudjanak élni. És az iparnak is lépni kell, és meg kell nézni, hogy egyáltalán milyen ö, igényeket ö, kell kielégítenie. És még mielőtt befejezem, azt mondanám, hogy ez a webes kommunikáció egy kétoldali folyamat. Oda-vissza folyamat. A, az adatok hozzáférhetők, de sok esetben nem kérik az adattulajdonos hozzájárulását az adatkezeléshez, felhasználáshoz. De a YouTube esetében ez nem így van. A websájtoknak védelmet kell biztosítani. És megfelelő tájékoztatással kell szolgálniuk a felhasználók számára. Sok esetben ez a két oldalú kommunikáció csak egy oldalúvá válik. Már említettem ezzel kapcsolatban a hirdetések kérdését. Az Európai Unió vizsgálja az Egyesült Királyság beli rendszert. A kormányzatoknak biztosítani kell a privát szférát, a privát szfektornak pedig szintén tekintettel kell lennie az adatvédelmi elvárásokra, a transzparencia kívánalmára. Ez egy nagyon érzékeny terület, és a kockázatokat sokkal jobban figyelembe kell venni a szoftverek kialakulásánál, kialakításánál is. mielőtt még a polgárnak rá kell ébrednie, hogy az ég a világon semmi magánélete nincs már. Köszönöm szépen. Pierce professzor. Nagyon köszönöm a meghívást, és hogy korábban lehetőséget kaptam arra, hogy egy tanulmányt írjak ezen fontos kérdésekről. Szeretném a tanulmány legfőbb elemeit most bemutatni önöknek, és további megjegyzéseket fűzni ezen kérdésekhez. A tanulmány két részből áll össze, először is az internetes Bill of Rights vagy alapjogi kartával foglalkozik, majd pedig az internetes bűnözéssel. Hát a két rész között természetesen van egy kapcsolat is, és leginkább engem az érdekelt, hogy megnézzem, hogy az internetes bűnözési bűnözésre vonatkozó azon szabályokat nézem meg, amelyek a leginkább kihatnak az emberi jogokra. Két aspektusa van, amely megvédi az emberi jogokat, vagy a fogyasztói jogokat, mint az Európai Karta is, ahogy ezt meghatározza, az emberi jogok kérdését, és az internetes bűnözés különböző veszélyeket is tartalmaz ami a szólásszabadságot és a privátszféra védelmét illeti. Úgyhogy én a, az internetes bűnözés és az alapjogi karta közötti kapcsolattal foglalkoznék. Először is, ami az internetes alapjogi kartát, vagy Bill of Rights-ot illeti, a jelentés készítő mandátumában ez benne foglaltatott, és azt gondolom, hogy nagyon nyitott voltam azzal kapcsolatban, hogy szükség van egy ilyen alapjogi kartára. Azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy van-e hozzáadott értéke az emberi jogok védelmében egy ilyen kartának, azáltal, hogy mondjuk láthatóbbá teszi az internetet, vagy egyértelművé teszi, hogy hogyan lehet az emberi jogokat megvédeni internetes kontextusban. Természetesen azáltal, hogy mondjuk növeljük a színvonalat, az emberi jogok védelmének a szintjét, vagy hogy különböző standardokat vezetünk be ezzel kapcsolatban. Azt gondolom, hogy egy kötelező jellegű jogszabályra nincsen szükség, inkább azt kell megnézni, hogy a már létező védelmi szinteket hogyan lehet garantálni és azt gondolom, hogy a különböző érintetek között konszenzust kell kialakítani az internetes kérdésekkel kapcsolatban, és talán nagyobb nyilvánosságra hozni, hogy ezt az alapjogi kartát milyen formában akarjuk összeállítani. Ami az EU alapjogi kartájának a megfogalmazását illeti, lehet, hogy vitát kellene erről indítani. Nem azt mondom, hogy ez az egyetlen ö, olyan szöveg, amit meg lehet fogalmazni, vagy hogy ez az egyetlen jó módja, de talán be kellene vonni az internetes felhasználókat is ebbe a kezdeményezésbe, a megszövegezésbe. Mivel az EU intézményein kívülről jön ez a kezdeményezés, lehet, hogy más lesz ez a szöveg, mint a nemzeti vagy EU-s emberi jogi szövegek, fel kell ismerni a különbségeket, és hogy milyen jogi problémákat vethet fel, hogyha különbözőek ezek a szövegek. Minden esetre fontos, hogy összeegyeztessük, összhangban legyen az emberi jogok védelmének a megszövegezése és hogy legalább azt garantáljuk, hogy a már meglévő védelmi szinteket garantáljuk, és ezen nem csökkentünk. Vannak veszélyek egy ilyen eljárás során, például, hogyha az ENSZ kezébe adnánk ezt a feladatot, vagy hogyha különböző magánvállalatokat bevonnánk, és mondjuk csak a Google kezébe túlságosan nagy hatalom kerül, látható, hogy a civil szervezetek és az internetes felhasználók nem eléggé képviseltek, a vállalatoknak megvannak a saját gazdasági érdekeik, és ezért csak a saját érdekeik szintjén próbálják a felhasználók jogait védeni. Tény, hogy be kell vonni a vállalatokat, az internetes vállalatokat a az eljárásban különben nem lesz hatékony ez az egész, de oda kell figyelni a megfelelő egyensúlyra. És az ENSZ szinten való kezelésnek az is problémája, hogy nem minden tagállamnak megfelelő szintű az emberi jogi védelme, vagy nem ugyanúgy fogják fel az emberi jogok védelmét. Korábban a 70-es, 80-es években kérdés volt, hogy az ENSZE a legjobb hely a szólásszabadsággal kapcsolatos kérdések megvitatására. Voltak olyan államok, ENSZ tagállamok, amelyek az ENSZ-et próbálták kihasználni arra, hogy csökkentsék a szólásszabadságot. Szerencsére ezt nem sikerült elérniük, és hogyha tehát mindenképpen az legyen a cél, hogy globálisan kezeljük ezt a kérdést ami azt a kérdést illeti, hogy szükség van-e a szellemi tulajdonjogok említésére, én azt gondolom, hogy nincs. A szellemi tulajdon a szellemi tulajdon ról én beszélek, mert azt gondolom, hogy az internettel kapcsolatban ennek külön jelentősége van, de ami a cégeket illeti, vagy más tartalom szolgáltatókat, azt gondolom, hogy ők saját maguk meg tudják védeni magukat, és nincsen szükség az internetes alapjogi kartában, hogy külön foglalkozzunk az ő helyzetükkel hiszen leginkább a felhasználók jogairól és a szólásszabadságról van itt szó, és a kiskorúak és a gyermekek védelméről. Akkor most nézzük meg az internetes bűnözés kérdéseit. Azzal kezdem, hogy az Európa Tanács internetes bűnözéssel kapcsolatos egyezményét ismertetem, és a különböző a területen létező szövegeket, és nemrég született az Európa Tanácsban a gyerekek védelmére vonatkozó szöveg is. Ezek nagy többsége leginkább az internetes kérdésekkel foglalkozik. Mint már mondtam, bizonyos emberi jogokat megvédik ezek az intézkedések, de vannak ö, veszélyek is az emberi jogokra vonatkozóan. Ez egyértelműbb, hogyha megnézzük, hogy az Európai Unió és az európai közösség mit tett ezen a területen, az Európai Tanács intézkedéseinek a keretein belül. Tehát vagy harmadik pilléres intézkedéseket, vagy Európai Uniós jogszabályokat kell végrehajtani különböző Európa tanácsi egyezményeket vezettek be erre vonatkozóan, és a kapcsolat az az, hogy ugyanaz a hatájuk az EU és a közösségi intézkedéseknek mint az Európa Tanács intézkedéseknek. Tehát az Európa Tanács intézkedéseit részlegesen végrehajtják. Hogyha egy EU vagy Európai Közösségi Intézkedést elfogadunk, természetesen ez minden tagállamra vonatkozik, kötelező jellegű és bíróságon megvédhető intézkedésekről van szó, vagy megtámadható intézkedésekről, ami az európai közösséget illeti, ott pedig szabálysértési eljárásokat vonhat ez magával, ami például az adattárolási irányelvet illeti. Ami az információs rendszereket illeti, az európai hálózat védelme szempontjából ez mindenképpen hasznos, de fontos megnézni, hogy a felhasználók és az internet használók szempontjából mik a legfontosabbak. Az egyik az adat illegális megszerzése, és a visszaélések az számítógépes rendszerekben az adatokkal való visszaélés elkerülése, például a phishingre gondolok. És egy tanulmányban az volt a kérdés, hogy szükség van-e EU szintű intézkedésekre ezen a szinten, hiszen ez egy nagyon elterjedt jelenség, úgyhogy mindenképpen meg kell nézni, hogy az EU jogszabályok harmonizációjának milyen szerepe lehet abban, hogy hatékonyan fellépjenek ezen területen. Ami az illegális adat kérdését illeti, erre még majd visszatérek. Ami a gyermekekkel való szexuális visszaélést illeti, az internetes bűnözés egyezménye részletesen foglalkozik ezzel a gyermekpornográfiával, és ezt meghatározza, és a tagállamok tágabban értelmezik a büntethetőség kérdését. Nagyon fontos a gyermekek védelme, és a kérdés most az, hogy az EU az Európa Tanács egyezményéhez kell -e, hogy igazodjon, mint azt már bizonyos tagállamok megtették. Ezzel kapcsolatban a hónap végére várunk egy javaslatot, és utána a parlament egy külön ajánlást fog, vagyis fogadott el a közelmúltban ezen kérdésekkel kapcsolatban. Például az internetes hozzáférés a gyerekpornográfiához területén. Természetesen ez egy nagyon hasznos kezdeményezés az EU részéről, és nagyon fontos, hogy megvédjük a gyermekeket, különösen az ilyen eléggé szélsőséges visszaélésektől, mint a gyermekpornográfia, vagy a különböző a groomingban is ismeretes visszaélésektől. Azt gondolom, hogy prioritásként kell ezt kezelni az Európai Unióban. Tehát a közeljövőben a bizottság erre vonatkozóan majd javaslatot fog tenni. Az Európai Parlament ajánlása, amit már megfogalmaztak ezzel kapcsolatban, azt tartalmazza, hogy a pedofil chatroomokat büntethetővé kell tenni. Azt gondolom, hogy a chatroom egy olyan mechanizmus, amely lehetővé teszi a gyermekpornográfiát, de hogyha valaki egyszerűen csak beszél egy témáról, és nagyon vitatott álláspontot képvisel, hogy mondjuk a szexuális beleegyezés életkorát csökkenteni kellene, ez, ez példa arra, amire az internetes szabadság jelentés is utal, hogyha valaki nagyon vitatott álláspontot képvisel, ezt önmagában nem lehet büntetni akkor sem, hogyha teljes mértékben elutasítjuk ezt az álláspontot. Ez más, mint hogyha valaki ténylegesen ö, gyermekpornográfiát követ el. Oda kell figyelni még más valamire is, a virtuális gyerekek kérdésére. Egy amerikai politikus beszélt arról, hogy a digitális gyerekeket ugyanúgy nyomon kell követni, mint a valós gyerekeket. Én ezzel nem tudok egyetérteni. A, hogyha tény, hogy a gyermekpornográfia az büntethető, de hogyha egy rajzfilmben van gyermekpornográf jelenet, nem, hisz, nem tudom, hogy ezt büntethetővé kellett tenni. Nem tudom, hogy magát a digitális anyagot kell -e büntethetővé tenni. Nem hiszem, hogy erre szükség lenne, és nem hiszem, hogy ezt prioritásként kellene kezelnünk. Azt hiszem, hogy inkább a valós gyerekeket kell megvédeni, nem pedig a képeket, vagy ö, rajzfilm jeleneteket. További kérdés a terrorizmus kérdése. Az EU-n belül egy keret határozat született a három legfontosabb bűn kapcsolatban, és az Európa Tanácson túlmegy az Európai Uniós kerethatározat. De ami a meghatározást, fogalom meghatározást illeti, az Európai Uniós fogalom meghatározás tágabb, és az intézkedések is éppen ezért tovább lépnek. És sokkal tágabb tilalmat vezet be az EU, ami emberi jogi szempontból esetlegesen problémás lehet, hogyha a terrorizmus provokációjáról van szó, vagy kiváltásáról, amikor nem konkrétan terrorista cselekedetet követel valaki, hanem például a terrorizmust támogató nyilván, nyilvános nyilatkozatokról van itt szó, amelyeknek nincsen közvetlen kapcsolatuk valamilyen terrorista merénylethez. Tehát azt gondolom, hogy ez egy elég veszélyes megoldás lenne az emberi jogok védelme szempontjából, mert akkor lehetővé tesszük, hogy a mondjuk népszerűtlen álláspontot büntethetővé tesszük, ahelyett, hogy egy ö, konkrét lépést büntetnénk. És ö, e, ez politikai szempontból is lehet, hogy ö, kontraproduktív lesz, hogy egy álláspontot fogunk támadni, anélkül, hogy konkrétan részt vett volna valaki egy terrorista merényletben vagy cselekedetben. És a büntető eljárások során fel kell hívni a figyelmet arra, hogy vannak radikális egyének, akik, akik ilyen szempontból veszélyesek lehetnek, de azt gondolom, hogy a terrorizmus elleni küzdelem szempontjából veszélyes az, hogyha ezen az úton elindulunk, Politikai szempontból ez nem lesz kifizetődő, és ráadásul az emberi jogok szempontjából is veszélyes lehet. Az, az Európa Tanácsi intézkedések és az EU-s intézkedések során azt gondolom, hogy fontos még az is, hogy megfelelően végre is hajtsák azokat. Ami az európai közösségi intézkedéseket illeti, különösen ami az adatvédelem és az adattárolás kérdéseit illeti, az adatvédelmi jogszabályok a bizalmasságot védik, és azt gondolom, hogy ez nagyban hasonlít az Európa Tanács internetes bűnözési egyezményéhez. Nem teljesen ugyanaz, de nagy mértékben megegyezik vele. Úgyhogy ezért hasznos lenne, hogy ezt a jelentésben is leírom, megnézni, hogy az európai közösségi jogszabályt ki kell -e bővíteni adatvédelmi szempontból úgy, hogy a büntethető tettekre is kiterjedjen ez, és ezért tehát büntethetővé tegyük ezen fellépéseket megfelelő esetekben. Tudom, hogy ez nagyon nehéz kérdést veszt fel, az első és a harmadik pillér közötti kapcsolat kérdését. Ha a Lisszaboni szerződést ratifikálják, akkor mindenképpen szükséges ez. Ha nem ratifikálják még, akkor is mindenképpen meg kell nézni, hogy milyen hiányosságok vannak, milyen problémákat vet ez fel, és hogy a különböző büntető jogi intézkedések hatékonyabbá tehetik-e az emberi jog védelmét. És aztán, ami a személyazonosság bitorlását és a phishinget illeti, büntető jogi kötelezettségekről is beszéltünk. Korábban, a, hogyha valaki megszegte a titoktartás kötelezettségét, akkor ezzel kapcsolatban felmerültek hasonló kérdések. Ami a spamet illeti, egyetértek Peter hastings hogy itt nagyon komoly és nehéz kérdéseket vethet ez fel. Ami az adatvédelmi jogok betartatását illeti határokon átnyúlóan, és az EU-n kívül is, ez mindenképpen nagyon fontos. És ami az adatok tárolását illeti, erről már a két előttem szóló is beszélt. Egyetértek a jelentés tervezettel és a jelentéstevővel. Nincsen szükség általánosan felügyelni az internet használókat. Inkább az lenne fontos, hogy amiről már az adatvédelmi irányelv beszél, hogy ugyanebbe a tendenciába kell elindulni. A jelentés tevő célja, hogy garantáljuk az internet használatot, az internet használók felügyelete nélkül, az adatvédelmi irányelvet mindenképpen felül kell vizsgálni azért, hogy ezzel a kérdéssel is foglalkozzunk benne. Különösen a közeljövőben ez nagyon fontos, ugyanis az adatvédelmi irányelv az internetre is tíz napon belül érvényes lesz. Tehát a határidő a tagállamok számára március 15, hogy végrehajtsák, átültessék ezt az irányelvet. Azzal kapcsolatban, hogy ki vagy milyen szándékkal jut hozzá az adathoz, erről nem beszélünk, és nincsen ilyen határidőm, ezt, ezt a két évet, ezt, hogyha a bizottság elfogadja, akkor ezt ki lehet még tolni. És az adattárolási irányelv a tagállamok számára sok mozgásteret ad azzal kapcsolatban, hogy más, tehát nem komoly bűnözési nyomozások kapcsán tárolt adatokkal kapcsolatban hogy járnak el és lehet esetleg a nem súlyos büntettek esetén is ilyen adattárolásra lehetőséget adni. Hogyha a súlyos büntetekkel kapcsolatban nyomozásért tárolnak adatokat, erről szó van az irányelvben. Most bizonyos tagállamok a nemzeti jogszabályokban ebbe az irányba indultak el, de amíg a közösség létre nem hozta ezt a kötelezettséget, akkor addig sok tagállam nem indult el ezen az úton és még sok évig nem, tették, nem teszik majd meg, mert nem hajlandóak ezt megtenni, ugyanis ennek nagyon nagy költségei lesznek a szolgáltatókra. És így védik az internetes szolgáltatókat. Ez egy ö, ö, ugyanis a szabály az, hogy valahol ö, kiegyensúlyozzuk a, a kiadásokat. Hogyha ö, a súlyos büntettek ö, nyomozásával kapcsolatban járunk el, akkor természetesen ezzel kapcsolatban felmerülnek költségek, úgyhogy ami az adat gyűjtést illeti, itt már átléptünk a másik oldalra, nem csak az érintettekkel kapcsolatban, az egész lakossággal kapcsolatban. És azt gondolom, hogy ez, ami a magánszférához való jog fogalmát illeti, ez alapvetően megváltoztatja a helyzetet. És ami a felhasználás szándékát illeti, hát ez olyan, mintha egy születésnapi zsúrra egy óriási zacskó csokival jelennék meg, és azt mondanám a gyerekeknek, hogy nézzétek, mennyi csokim van, ezt senki nem eheti meg. Hogyha ők kimennének, akkor viszont ezt a csokis zacskót én elvinném magammal. Tehát valahogy úgy érvelnék a gyerekekkel, hogy mindig ö, a saját érdekeikkel ellentétesen járnék el. Ez kisgyerekeknél persze mindenki tudja, hogy hogy működik. Everyone... Hogyha megvan az adat, hogyha tudjuk, hogy össze lehet gyűjteni, sőt össze is gyűjtik, aki érdekelt, az addig fog panaszkodni, amíg ö, hozzájut az adathoz. Hogyha az ember kimegy a teremből, akkor úgyis belenyúlnak abba a ö, zacskóba, ahol a cukorka van, és nem fogják betartani a ö, jogszabályokat, és meg fogják használni az adatokat. Lehet mondani, hogy hát már megvannak az adatok, már ott van a cukorka az asztalon. Bárki, bármilyen célra felhasználhatja. Ez ilyen eset. Gyűjtik az adatokat. A szolgáltatóktól kéri a bíróság az adatokat, egyre nagyobb a nyomás. A tagállamok úgy láthatják, hogy a szolgáltatók nincsenek megfelelő védett helyzetben. Amikor komoly bűncselekményt külbűtőnek mondan nyomoznak, akkor a közhatóság természetesen használhassa fel az adatokat. De ez csak komoly bűncselekmény esetén legyen így nem, ö, már 2005-ben lehetett látni, hogy ide ö, jutunk. Mások és én is figyelmeztettünk ö, erre. Mindenesetre vissza kell térni az ö, adattárolási irányelvre. A, az ajánlás ö, tervezetben szerepel az, hogy az egyének tömeges ö, felügyelete ö, kerülendő ez változatlan. Készen állok kérdések megválaszolására. Azt hiszem, ezek a főbb kérdések, amelyek felmerültek az emberi jogokkal kapcsolatban. Mm, mm, a jelentésben ez jól tükröződik. Köszönöm szépen néhány percig a titkársággal beszélgettem arról, hogy milyen érdekes, érdekfeszítő ez a meghallgatás. Milyen érdekes minden előadás, és hogy talán lehetséges ezt leírni, és a képviselőknek, vagy bárki másnak eljutatni, valószínűleg ez lehetséges. Mielőtt eh, a eh, záró megjegyzések jönnének, megnyitom a vitát, eh, hogyha van mondani valójuk. Csodálatos előadások voltak, azt hiszem, hogy ezek gondolatébresztőek. amik gondolkoznak, hadd válsza meg Gász kérdését, az a, amelyet feltett. Úgy gondolom, hogy nem mondja ki világosan, olyan világosan, mint ahogy ezt ö, szeretné a ö, jelentés, ö, ezt a gondolatot, amire szóba került. Nagyon furcsa időket éltünk meg. A brit elnökség azt mondta a parlamentnek, hogy habár úgy gondolom, hogy nincsen egy döntési jog ebben az ügyben, habár ö, több miniszterelnök is így gondolja, egy, ö, egy gesztust teszünk, úgy fogjuk ö, tekinteni, minthogyha együtt döntés lenne. Több kolléga úgy látta, hogy ez az ajtóhőn óhajtott kinyitása volt a harmadik pillérben. Ez a passerel záradék alkalmazása, addig, amíg nincsen Lisszaboni szerződés, nincsen együtt döntés a harmadik pillérben az Európai Parlament számára például a rendőrségi együttműködésben. A rendőrségi együttműködés a harmadik pillér központi kérdés sok tagállam számára magán személyek ada, magán adatainak tárolásáról van szó, amelyet magán célokra, üzleti célokra ö, gyűjtöttek a cégek, azért, hogy megfelelően tudjanak ö, számlázni. Az egész folyamata az adattárolásnak, ahogy ez történt, mert hát megtörtént, magán jellegű volt. 95-46-os alapom. És akkor azt mondták akkor, hogy a saját célunkra szeretnénk ezt. Ki lehetne mondani, hogy ha a terrorizmus ellen harcolunk, akkor a magánadat felhasználható más célokra. Nos, az LK e bíróság a PNR, PNR esetben egy nagyon aggályos döntést hozott szerintem. A légitársaságok magánszemélyek adatait gyűjtik, magáncélra foglalás, jegyfoglalás miatt. Egy harmadik állam, ha biztonsági ö, célból akar ezt az adatot, akkor ez már harmadik pillérbe tartozik. Tehát harmadik államnak ö, jogot adott az LK bíróság arra, hogy határozza meg a harmadik állam, hogy egy EU-s állampolgár adatait az EU-ban hogyan tartják nyilván. Nos, hosszasan beszéltem, hogy elgondolkozhassanak, hogy hozzászólhassanak, kérdezzenek. Hogyha nem kívánják, akkor lássuk a következtetéseket. És itt korábban, mint gondoltuk, Peltomáki úr itt van-e? Kiváló. Veszelszki úr itt van-e? Nem, ő még kint van. Köszönöm szépen az előadóknak a munkáját. Ezt le fogjuk írni, és nagyon hálás.